Tisztelt kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk a munkát, és vegyük a napirendi pontjainkat. Az Európai Néppártól, demokratáktól és a Zöldek frakciójától a következő kinevezéseket kaptam. A nőjogi bizottságba Constance Le Grip asszony, a közös parlamenti bizottság, egy Európai Unió Horvátország, Marie Cornelissen asszony veszi át Heide Rüle asszony helyét. Van-e megjegyzés? Úgy látom, hogy nincs, akkor ezeket a kinevezéseket ratifikáltuk. Ügyrendi kérdés?